Sì. Cari colleghi, diamo inizio ai... Tisztelt kollégák, kezdjük meg munkánkat néhány perc késedelemmel. Még most sincs itt mindenki, noha 15 percet vártunk majdnem, úgyhogy most már nem halaszthatjuk tovább munkák megkezdését. Az első pont az Európai Parlament ellensfoglalása Koszovó európai integrációs folyamatáról. Az előadó Lunácsek kolléga, mielőtt megadnám neki a szót, szeretném önöket tájékoztatni, hogy holnap 18 órakor egy rendkívüli ülést tart az AFET szakbizottság koszovói miniszterelnök helyettessel és az önkormányzati ügyeket felelős miniszterrel Szlobodán Petrovicsal, aki nagyon nagy figyelemmel fogja hallgatni, amit Lunácsek kolléga mond, akinek azonnal meg is adom a szót. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak, hogy uh, itt vannak és megosztják az idei koszovói jelentésem első változatát. Az összes uh, bővítési országra vonatkozóan készített a bizottság jelentést. Szeretnék végigmenni az általam fontosnak tartott pontokon, illetve vitát folytatni a kollégákkal, tudván azt, hogy bizonyos tekintetben ezek vitás kérdések, de remélem, hogy többségben a többség egyet tud érteni a legfontosabb szempontokban. A jelentésben nem tudtam megerősíteni hogy az Európai Unió milyen szempontot képvisel Koszovóval kapcsolatosan, hogy a bővítés folyamata folytatódjon-e, és a béke projekt nem zárulhat le, mindaddig, amíg az összes nyugat-balkáni ország előbb-utóbb része, részévé válik az Európai Uniónak. Tehát nagyon fontos ezt a szempontot még egyszer megerősíteni, és erre törekszem a koszovói jelentésben is. Mint az előző jelentésben is tettem, szeretném üdvözölni a további öt EU tagállamot, akik még nem ismerték el Koszovó függetlenségét, és szeretném, ha ezt minél előbb megtennék. Remélem erre sor kerül. Tudom, hogy nincs egyhangúság e, e tekintetben a parlamentben, de minden esetre a döntő többség egyetért. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Az Európai Parlament már korábban is kijelentette, az elmúlt e, hónapok és évek során megújult nemzetközi figyelem irányul Koszovóra, az Európai Parlament más állásfoglalásaiban már elvetette Koszovó felosztását. A nyugat-balkáni munkacsoport ülésezett, ezen a parlamenti képviselők is részt vettek. Ha jól tudom, akkor más tagok is részt, vannak, részt vesznek a mostani ülésen. Itt egyértelművé tettük, hogy a vízummal kapcsolatos párbeszéd alapvetően fontos a koszovói állampolgárok számára, független attól, hogy milyen etnikai csoporthoz tartoznak, koszovóiak, szerbek, cigányok, askalik vagy bármi egyéb. Ez rendkívül fontos, és remélem, hogy a bizottság, illetve Füle biztos anyagában a megfogalmazás is arra fog irányulni, hogy ajánlja, javasolja ennek a párbeszédnek a felvételét, és ez zöld utat kaphat, hogy a koszovói kormány minél előbb megkezdhesse ezt a párbeszédet. Rátérve a koszovói helyzetre, a jelentésemben én sajnálatomnak adok hangot, hogy milyen szabálytalanságok, súlyos szabálytalanságokra került sor a választás folyamat során. Elnököt választottak, illetve kormány alakult, és utaltam arra is, hogy mennyire fontos, hogy minél előbb megbüntessük azokat, akik az ilyen csalásokat elkövették, és a büntetlenség kultúráját minél előbb fel kell számolni hiszen ez hozzájárulna a bizalom erősítéséhez az országban, a választók körében. Rátérve egy rendkívül fontos kérdésre, ami most a nemzetközi sajtóban is visszhangot kapott, Szerb-Koszovó val kapcsolatosan Cooper úr egy híranyagban arra utal, hogy pozitívan értékelendő a párbeszéd felvétele, és nagyon fontos az együttműködés, a jövőbeni együttműködés Szerbia és Koszovó között. Remélem, hogy a párbeszéd eredménnyel fog zárulni, és hogy az eddigi megállapodások megvalósulnak. Elsősorban a szerb kormány valósítja ezeket meg minél előbb, és én arra is utalok a jelentésemben, hogy ez a jelentés tulajdonképpen megteremti a lehetőséget az EU és Koszovó közötti jövőbeni megállapodáshoz. A labilis feszült helyzet északon a jelentésben felszólítom a szerb kormányt, hogy a párhuzamos struktúrákat számolja fel, és eh, a Gyataszári folyamatot eh, meg kéne próbálni beindítani északon is, azon szerbek esetében, akik eh, hajlandók Koszovóban élni, a, számukra az autonómiát meg kell teremteni. Tehát ennyit a pozitív fejleményekről ami az előző évekhez képest komoly előrelépést jelent, önkormányzatokat választottak, szerb polgármesterek is bekerültek. Tehát ez mind nagyon fontos és segít a multietnikus koszovói helyzeten. Ami a jogállamiságot illeti, az EURLEX volt az legnagyobb polgári misszió az EU-ban, és előre lépést könyvelhettek el Koszovóban a korrupció, a szervezetbűnözés, a háborús bűnök kapcsán. Limai közlekedési miniszter ellen most folyik vizsgálat. Reméljük, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés terén további előrelépések történnek. És én a jelentésemben a tagállamok felé is fordulok, különösen az EURLEX-ben résztvevő országok felé, hogy delegáljanak további bírákat, ügyészeket az EURLEX-be, illetve vegyenek részt a koszovói áldozatvédelmi programban, olyan áldozatokról beszélünk itt, akiket esetleg át kell telepíteni más európai országokba. Mint ahogy a koszovói parlament tagjaira, képviselőire már utaltam, a Nemzetgyűlés nagyon fontos szerepet játszik a költségvetési kérdések vizsgálatában, a választási reform folyamatában. És felszólítom a Nemzetgyűlés is, hogy további lépéseket tegyenek a következő 18-24 hónapban a választásokat követően, és ezt a folyamatot ne halogassák. Már említettem a korrupciót. Ez változatlanul aggályos a koszovóiak számára, és a kormánynak még további lépéseket kell tennie, hogy megfeleljen az állampolgárok várakozásainak. Ezt a korrupciót fel kell számolni, és az állampolgárok számára vissza kell szerezni a bizalmat a jogállamiságban. Tehát a reform területén történtek előrelépések, de ami a bírák függetlenségét illeti, vagy a politika beavatkozását az igazságszolgáltatásban ezen a területen további erőfeszítésekre van szükség. A köztisztviselői karra rátérve hangsúlyozom, hogy a szakmai függetlenség, az elszámoltathatóság mennyire fontos az állami szervezetek működése szempontjából, és ugyanez igaz az állampolgárok részéről megnyilvánuló bizalom tekintetében. A média függetlensége szintén nagyon fontos, nem csak Koszovóban, vagy a Balkánon, hanem eh, akár említhetnék eh, tagállamokat is, fontos, hogy az állami szervek ne avatkozzanak bele a média függetlenségébe, szabadságába. Az etnikai, nemi, szexuális orientáció alapján megnyilvánuló diszkrimináció változatlanul él az országban. Megfelelő jogi keretre van szükség, és további törvényekre, támogatásra ezen a területen, és hangsúlyozom azt is, hogy az ombudsman munkára, munkájának segítsége mennyire fontos. A kulturális örökség megőrzése is fontos, és e tekintetben új törvényeket kell hozni. A Prizrini Kulturális Központhoz még további jogi kérdéseket kell tisztázni. A gazdasági helyzet is aggályra ad okot a környezetvédelem ugyancsak, a Koszovó A, Koszovó B szén alapú erőművek óriási károkat okoznak a gyermekek egészségében, vagy Pristina környékén élők számára, különösen télen, amikor a fűtési szezonban igen sok mérgező gázt bocsátanak ki ezek az erőművek, tehát további beruházásokra van szükség a megújuló energiák területén, az energiahatékonyság területén, illetve kutatásra van szükség további alternatívák kapcsán, egy harmadik erőmű megépítése kapcsán, illetve a két szénmű, szénerőmű bezárása is fontos. Tehát ezek a legfontosabb szempontok, amelyeket megkívántam említeni, és remélem, hogy a kollégákkal közösen jó vitát tudunk folytatni. Tudjuk, hogy vannak nézetkülönbségek a az ország státuszát illetően, de minden esetre fontos, hogy megőrizzük a nagy többséget, és leszögezzük egyértelműen, hogy Koszovónak van jövője az Európai Unióban, és az Európai Unió maximálisan támogatja a Koszovóban zajló folyamatokat. Reméljük, hogy sikerül majd kedvező eredménnyel járni a márciusi szavazást ennek kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm, csak asszony. Éppen most utalt ön a koszovói parlament delegációjára. Most érkeztek ők meg, üdvözöljük őket, és köszönjük, hogy jelen vannak az ülésen. Kezdődjék az ülés, a vita Kukan úr, aki a Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős delegáció vezetője szól hozzá. Kérem, hogy három percben foglalja össze mondandóját, nem akarok túl szigorú lenni, de meg kell szerveznünk az időbeosztást. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeret, üdvözlöm eh, Lunacek asszonynak a jelentését. Azt hiszem, hogy hogy ez eh, jó dolog eh, Koszovónak. Rendszerint így szoktuk hozzászólásokat kezdeni, de itt őszintén mondom most, mert ez a jelentés a legsürgetőbb kérdéseket említi. Remélem, hogy a jelentés segít majd Koszovónak, hogy előre lépjen, a reformok és az integráció programjában. Hiszen azok, akik De még ugyanezt nem ismerték be, mi mindannyian az Európai Unión belül látjuk Koszovónak a helyét. A bizottságnak az ország jelentésben való megállapításai szerint Koszovó több szakpolitikai területen előrelépést tett. Különösen az európai agenda összehangolása javult, és fontos reformokat vezettek be. A belgrádi párbeszéd is újra megkezdődött, és remélem, hogy mind Szerbia, mind Koszovó számára kézzelfogható eredményeket hoz. Hát lehet, hogy itt túl optimistán nyilatkozom, hiszen tudom, hogy ez mennyire nehéz, de remélhetőleg megtörténhet. Ne felejtsük el azt sem, hogy az egész folyamatot azért indították el, hogy az egyszerű állampolgárok életét Koszovóban és Szerbiában könnyebbé tegye az utóbbi fél év előrelépései azt, mondták, azt mutatták, hogy néha pont az ellenkezője igaz ennek. Épp ezért támogatni kell mindkét oldalt az erőfeszítéseiben a párbeszéd továbbvitelére. Fontos a problémás kérdésekről is beszélni. Koszovónak szüksége van a közigazgatási kapacitás növelésére, az igazságszolgáltatás javításában, és az igazságszolgáltatási hatóságnak továbbra is hat, hat, harcolni kell a bűncselekmények és a korrupció ellen, különösen Koszovóban, persze ez nem csak Koszovóra nem jellemző. A helyzet továbbra is feszült és nem hagyhatjuk azt, hogy különböző pasz, csoportok döntsenek ezekről a kérdésekről. és szabad mozgást kellene biztosítani az embereknek. Lunacek asszony említette az EULEX-et is, és azt hiszem támogatnunk kellene a koszovói missziójukat a legújabb fejleményeket figyelembe véve talán jó ötlet lenne az EULEX képviselőivel való találkozást szervezni azért, hogy személyesen számolhassanak be a helyzetről. A vízumliberalizációt illetően örülök annak, hogy a bizottság Koszovóval párbeszédet kezdett erről a kérdésről. Nagyon fontos, hogy ne szigeteljük el a koszovói lakosokat Európa többi részéről. Ugyanakkor a koszovói hatóságoknak is világos elkötelezettséget kell mutatni, hogy azokon a feltételeken javítanak, amelyek majd a vízumliberalizációhoz fog vezetni nagy örömmel várom az együttműködést, és nagyon örülök, hogy a jelentéstevőnek a hajlandóságát e, ilyen nyilvánvalóan láttuk. Köszönöm. Köszönöm, Kukán úr. Pancéri úr következik. A szocialista frakció árnyék jelentéstevője, kérem három percben, ha sikerül. Nos, azért is, mert most még ez csak az első eszmecsere, tehát lesz még alkalmunk erre visszatérni. Azt hiszem, hogy uh, itt a jelentéstervezetben vannak olyan kijelentések, amelyekkel egyetérthetünk. Jó például az európai integrációt perspektíva. Minden esetre ugyanúgy kell itt eljárnunk, mint ahogyan Szerbiával, hiszen ez két olyan ügy, amelyek mindenképpen összekapcsolódnak, ugyanakkor van még tennivalónk a jogállamiság tekintetében az egyik alapvető elem ez, ugyanis csak így növekedhet Koszovó gazdaságilag, és lesz hitelesebb, sokkal szélesebb körben. Nagyon komoly problémák vannak, például a Nemzetközi Valuta Alap vonatkozásában is 2010-ben forrásokat különítettek el Koszovó szemére, és aztán a monitorozás során napvilágra került negatív elemek okán ezeket a forrásokat blokkolták. 2011-ben például itt a nyugdíjakkal, a veteránoknak folyosított jutatásokkal merültek fel problémák, szeretném felhívni a figyelmet egy pontra, mégpedig az EULEX misszióval kapcsolatosan. Nem ugyanolyan lelkesen ítélem meg ezt az ügyet, mint Lunacek asszony, különösen a refinanszírozásra tekintettel, amely 2012. júniusára van előirányozva. Szerintem nagyon sok mindenen módosítan, módosítanunk kellene, hiszen nem megfelelő a teljesítmény, meg kell keresnünk ennek okait. Persze a politikai kontextus fényében ez érthető, az államok megosztottsága, az EULEX mindenképpen semleges misszió kell, hogy legyen, de, de nehezen tudja a mandátumát teljesíteni ezen körülmények között, mindkét állammal fenntartott kapcsolatai tekintetében. Biztos, hogy ezekre az ügyekre nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Hogy az EULEX-et ki akarják terjeszteni, akkor ezt meg kell reformálnunk, és ellenőriznünk kell ezt a missziót, és nyomatékkal mondom, hogy többet kell tennünk, és a jelentésben fel kell vetnünk néhány pontot, amivel kapcsolatban változtatnunk kell az EULEX misszión. Hogyha ugyanis meg akarjuk teremteni annak a feltételeit, amire egyébként Lunacek asszony is utalt, hogy a, ennek az országnak egy, legyen jövője, akkor komolyabban, fenyelmezettebben kell beavatkoznunk. Itt zárom is mondandómat, természetesen rendelkezésre rakott további vita ö, alkalmából. Pancer úr pontosan három perc volt, Arlaki úr szintén három percben kérem. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én sem vagyok annyira lelkes a jelentés általános hangnemével kapcsolatban, ugyanis hiányolom a koszovói helyzettel kapcsolatos kritikát, ugyanis a koszovói intézmények reformja nem történt meg, és a jelentésnek szerintem a valós helyzetet kellene tükröznie, amennyire messze nem annyira rózsás, mint ahogy tűnik. Koszovó változatlanul még egy nagy nyitott kérdés. Öt EU tagállam egyelőre még nem ismerte el az önállóságát. Ennek megvoltak az okai. Komoly előrelépést nem tapasztalok, és a nemzetközi szervezetek részéről is ami a koszovói jogállamiság kialakulását, vagy az európai normák elfogadását, az ahhoz való alkalmazkodást illeti, eléggé negatív a megítélés. Nem látok komolyabb erőfeszítéseket. Ha a tények alapján akarunk, akarjuk megítélni a helyzetet, és nem csak a szokásos szlogeneket és szovirágokat pufogtatjuk, akkor mindenféleképpen meg kell említeni kritikusan az EULEX-et. Az EULEX képviselői hónapokkal ezelőtt itt jártak, és az a tény, hogy, ahogy válaszoltak, az önmagában nem volt kielégítő. Az EULEX egy eléggé fura testület. Ők elvben a koszovói kormány mellett tanácsadóként kell, hogy működjenek, és ők kell, hogy az igazságszolgáltatási funkciókat be, ellássák a korrupcióval, illetve a szervezetbűnözéssel, a háborús bűnökkel kapcsolatosan. Évente 100 millió eurót kapnak az európai adófizetők pénzéből, ami egy óriási összeg, És ez a költség gyakorlatilag meghaladja egy átlagos EU tagállam rendészeti költségeit akár 5-6-szorosan is. És a jelentésük számomra érthetetlen semmi lényegesről nem tudtak beszámolni, semmi lényeges eredményről. Ugyanakkor viszont nem tudjuk, hogy az európai polgárok pénzét mire költik. Amikor erre rá kérdeztünk, akkor egyáltalán nem adtak kielégítő választ. Tehát szerintem e tekintetben a jelentésnek sokkal kritikusabban kéne fogalmazni az EU-lexel, és egyetértek Pánceri kollégával, hogy ha ezt az intézményt továbbra is finanszírozni akarjuk, akkor alapvetően meg kell változtatni a szerkezetét, szervezetét, és arra kell törekedni, hogy hiteles munkát végezzenek. Köszönöm, Arlaki úr. Earl of Trámult következik három percben. Um, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Amióta a teremben vagyok, lejegyeztem bizonyos szavakat, amelyeket Koszovóval kapcsolatban használtak. Diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, igazságszolgáltatás, jogállamiság, korrupció, a sajtószabadság hiánya, e, széles körben elterjedt szervezet, elterjedt szervezet bűnösség, pénzmosás. Nos, tehát így írták le a kollégák a koszovai helyzetet még talán hozzá tehették volna, lehet, hogy benne van a jelentésben, hogy a munkanélküliségi ráta az 45 százalék. Ezek a hivatalos számok, bizonyára sokkal magasabb ez a szám. Tehát tulajdonképpen egy abszolút nem működő társadalomról van szó, Tehát az Európai Uniónak csak az imperialista csoportja gondolhatja azt, hogy felvegye ezt az országot az Európai Unió tagjai közé. Az én pártom ennek ellene fog szavazni. Pontosan azért, mert ez a társadalom egyáltalán nem működik, és teljesen az európai adófizetők tartják fenn. Vannak táblázatok, nem, bocsánat, benyújtottam több kérdést az Európai Bizottsághoz, és már régóta várom a, a választ. Tehát, hogy hogyan értékelik azt, hogy mibe fog kerülni Koszovó támogatása. Szárbia, amely sokkal nagyobb ország, de nem tagjelölt ország, már több mint három milliárd eurót kapott az utóbbi eh, eh, eh, pár évben. És valószínűleg ezzel arányos a koszovói is. Olyankor, amikor az én adófizetőim az alapvető számláikat sem tudják kifizetni, nem tudom elfogadni, hogy egy új ilyen országot a tagjaink közé válasszunk amikor arról beszélünk, hogy vízamentes rezsim legyen, rendszer legyen, vagy pedig vízaliberalizáció, hát ez hogy lehetne ezt a, olyankor megvalósítani, amikor olyan magas szintű a, a szervezett bűnözés. E utolsó megjegyzésem, vannak olyan pártok Nagy-Britanniában, akik azt állítják, hogy a csökkentett költségvetést támogatnák tehát hogy az Európai Unió költségvetés csökkentsék. Egyszerűen nem hiteles álláspont, ha azt mondanunk, hogy egy e, csökkentett európai költségvetést akarunk elfogadni, és még, mégis bővíteni akarjuk az Európai Uniót olyan országokkal, mint Koszovó. Köszönöm, Earl of Dartmouth úr. Azt is köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Weigel úr következik lehetőség szerint három percben. A koszovói helyzet nyilvánvalóan nem kiváló vagy kielégítő, és számos probléma van. Ugyanakkor azt hiszem, hogy semmiféleképpen nem érdemli meg Koszovó, hogy ilyen erőteljes és destruktív szavakkal illessük. Egy bonyolult fiatal országról, államról van szó, és Koszovó számos problémája abból fakad, hogy az EU hét tagállama még nem ismerte el, öt, bocsánat, javítja magát a hozzászóló, tehát öt tagállam még nem ismerte el Koszovót. Nagyon nehéz egy új országot, egy új társadalmat kiépíteni, más országokkal kapcsolatokat kialakítani, vagy integrálódni, csatlakozni, ha nincs egyhangú álláspont egy ilyen fontos kérdésben. Tekintettel erre a tényre levonhatjuk azt a következtetést, hogy miért vannak határvillongások, miért vannak folyamatos problémák a szomszédos országokkal. Nagyon fontos Európa stabilitása szempontjából, illetve Európa adott részének stabilitása szempontjából, hogy az Európai Unió egy hangon szóljon és még mindig olcsóbb az integrációt, Koszovó európai integrációját szorgalmazni, mint később egy esetleges háború költségeit fizetni. Én egyetértek a jelentéstevővel, szerintem jó hiszemű a jelentés, igyekszik némi ösztönzést is adni, és arra kell kérnünk a koszovói kormányt, hogy nyitottabb legyen a tekintetben, hogy szerbek visszatérhessenek Koszovóba, valamint a történelmi és vallási, tehát a szerb történelmi és vallási emlékműveket is tartsák tiszteletben. Köszönöm, Weigel úr. Tennok úr következik három percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én is nagy érdeklődéssel uh, olvastam a jelentést, és uh, bizonyos pontokban voltak nézeteltéréseim Lunacek asszonya korábban, de nagyon fontos, hogy higgadt nyelven beszéljük. Koszovó változatlanul egy elhúzódó probléma nem csak az EU, hanem a nemzetközi közösség számára is, és van az öt tagállam, amely nem ismerte el Koszovót, de nem az EU az egész világ. Az ENSZ közgyűlésének legalább fele, és a biztonsági tanács két állandó tagja, Oroszország és Kína sem ismerte el, tehát ez egy elhúzó, elhúzódó helyzet, egyfajta kilátástalan helyzet, amit hosszú távon nem lehet fenntartani. Koszovónak sajnos arra van szüksége, hogy a nemzetközi szervezetek folyamatosan jelen legyenek, nem csak az EULEX és a KFOR, amely több száz millió dollárba kerül adófizetők számára egy kis szárazföldi ország esetében, és feltehetőleg az a limbo állapot a közvetlen külföldi beruházásokra is káros hatással van. Sajnálatos módon Koszovó egyre inkább monokultúrává válik, és végül is azért támogattuk a Koszovó önállóságát, mert úgy tűnt, hogy ez egy multikulturális társadalom, viszont számos felmérés azt mutatja, hogy délről, az enklavékból egyre több szerb, főleg fiatalok, költöznek el, és nem tudom, hogy ezek a területek milyen jövő előtt állnak. Ha Mitrovicát megnézzük például, 99%-ban szerbek éltek ott, és gyakorlatilag ez a rész most eh, levált, eh, ha úgy tetszik. A frakcióm, eh, ugyan én koordinátor vagyok, bízik abban, hogy jó lehet folyik a párbeszéd Ashton asszony és Cooper úr irányításával, de előbb-utóbb, és inkább előbb meg kell találnunk a megoldást a földet békéért csere keretében. És amint úgy érzi Szerbia, hogy kilátásra van valamilyen rendezésre, és visszanyerheti a szuverenitását az északi területen, szemben a déli enklávékkal, és a Pasavar völgyben is esetleg feláldoznának bizonyos területeket, tehát egy, egy ilyen megoldás szerintük az egyetlen egy lehetőség lenne közel-keleten is Izrael és Palesztina megbékélések kapcsán, tehát ha ezt ott állítjuk, akkor miért nem lehet ezt Európára is alkalmazni? hiszen a két ország tíz évvel ezelőtt még háborúban állt, tehát friss szemmel kéne megvizsgálnunk a helyzetet, és a földet békért cserébe megoldást érdemes lenne megvizsgálni, hisz, hisz ezzel állhatnának helyre a dolgok az EU részéről, illetve az ensz belül is. Köszönöm, Tanok úr. Préda úr következik lehetőség szerint három percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nincs szükségem a három percre. Az imént tettem egy észrevételt az első bekezdéssel kapcsolatosan, mert úgy vélem, hogy némileg naív ez a dolog, elnézésüket kérem, hogy ilyen radikális vagyok, de úgy vélem, hogy az az öt állam, amelyek nem ismerik el Koszovót, Nos, ez nem egy marginális kérdés. Itt nem egy perifériális jelentőségű kérdésről van szó, hanem itt egy politikai kérdésről van szó, amely rendkívül érzékeny. És úgy vélem, hogy a jelentés ezzel a vetülettel nem vett számot. Az úgy véli, hogy ez a többség könnyen elfogadható a 22 állam többsége, amelyek elismerik Koszovót. Az öt tagállam szemére ez a kérdés rendkívül kényes. Úgy vélem, hogy ezen államok perspektíváját is komolyan kell venni, és nem kell egyszerűen eliminálni, eliminálni őket egy rövid bekezdésben, amelyben felszólítják őket Koszovó elismerésére. Másodszorban szeretném megjegyezni, hogy néhány nappal ezelőtt a sajtóban megjelent egy információ, mely szerint 20 ezer szerb, akik Koszovó északi részén élnek, támogatást kértek, védelmet kértek az orosz hatóságoktól. Egyes kommentárok azt állították, hogy nagyon sok szerb szeretne orosz fennhatóság alatt élni. Hát azt hiszem, hogy ez a tény is elég teljes, hogy nem ránk gondolnak európaiakra egy ilyen esetben, ez megmutatja, hogy hiányzik a bizalom a koszovói lakosság egy részében az Európai Unió irányában. A 22 tagállam, vagy akár az öt másik tagállam irányában, amelyek nem ismerik el Koszovót. Tehát el kell gondolkodnunk hogy hogyan gyakorolunk nyomást Belgrádra, néha ellentétes hatást érünk el, és a koszovói lakosság egy részét eltávolítjuk Európától. Ami pedig a 9-es bekezdés illeti az EULEX-re vonatkozóan, a szöveg felszólítja azokat az államokat, amelyek a rendőrségi csapatokat ki akarják vonni, hogy gondolkodjanak el ezen a döntésen. Románia helyzete is ez, amely bejelentette ezt, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban egyetértés uralkodik. Azt hiszem, hogy van esély arra, hogy visszatérjünk erre a kérdésre. Köszönöm. Elnök, köszönöm Préda úr. Koppa asszony, következik három percben. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Be kell vallanom, hogy a szöveg egy kisé hát frusztrálólag hatott rám, ugyanis a jelentéstevő nem fogadja, nem ismeri el az, a valóságot, hogy öt tagállam nem ismerte el ezt az államot. És ez a jelentés nem e, gyakorolhat rájuk nyomást, hogy elfogadják. Tehát ez itt az igazság. A parlament olyan üzenetet akar küldeni, amely pozitív jelentéssel bír az európai állampolgárok számára, hogy van európai jövőjük. Épp ezért a nagy többségünk támogatja ezt, és örülünk, hogy a bizottság kezdeményezi a vízumról szóló párbeszédet. Azt hiszem, hogy egy ilyen pozitív üzenetet kell elérnünk ezzel a jelentéssel. Ugyanakkor meg kell érteni, hogy azon tagállamok, amelyeknek jogi és politikai ellenvetéseik vannak, nem fogják ezt elfogadni, hogyha nincsen egy közösen elfogadható megoldás. Másik megjegyzésem a pristinai hatóságok és a Belgrád közötti párbeszéddel kapcsolatosak azt hiszem, hogy e, itt meg kell találnunk az egyensúlyt. A jelenlegi szövegben az egész felelősség Belgrádot terheli. amely a, a megállapodások végrehajtásának hiányának eredménye. És ez, e, ezért történtek e, azok az események amely, tavaly, amelyekről a rendőrséggel kapcsolatban mondtuk. Tehát a hatos bekezdés a párbeszéddel kapcsolatosan, tehát hogy folytassák Pristinával a belgrádi hatóságok a párbeszédek fontos, és hogy a bizottság ítéljen el minden embargót és erőszak használatát, mindegy, hogy szerb vagy pedig koszovai oldalról történik. Végül pedig az európai perspektíva nagyon fontos ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ezért eh, hangsúlyozni kell, hogy a párbeszéd az egyetlen eh, lehetséges megoldás, és az régió összes lakosának eh, haszonnal kell járni. A tagjelölt státusznak a megengedése már is nyomást gyakorol Belgrádra. Tehát épp ezért a pristani hatóságokra nyomást kell gyakorolni, hogy az emberi jogokat eh, tiszteletben tartják, és megkérni őket, hogy a koszovai szerbeket eh, eh, biztonságos helyzetbe hozzák, tehát hogy ne féljenek és ne hagyják ott hazájukat. Köszönöm, Koppa asszony. Brok úr következik három percben. Elnök úr, egészen rövidre fognám. Azt hiszem, hogy elég abból, hogy Koszovót nem ismeri el valamennyi tagállam, teljes jogú államként. Noha ez egy működő képes ország. Itt a fejlődés, a jogi rendszer kérdései vetődnek fel, amelyek összefüggnek az adminisztráció kérdéseivel, illetve a szerbekkel való konfliktussal és az állam egészével. Mindez nagyon megnehezíti a közvetlen előrelépés elérését, de azt is el kell mondani, hogy tartanunk kell magunkat ígéreteinkhez az EU csatlakozási perspektívát illetően, hiszen hogyha a feltételek teljesülnek, akkor ezt bekeverten ezt az, ezt az ígéretet. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos kérdés a régió stabilitása szempontjából is. A tesszaloniki ígéret ezen országok irányában pontosan arról szól, hogy tartós stabilitás, szabadságot, békét teremtsünk a régióban. És a következményeket ismerjük az ottani 90-es évekbeli háborúnak, ismerjük a következményeit, és azt hiszem, hogy ez egy elvi kérdés, tehát hogyha a feltételek teljesülnek, akkor a tagsági perspektíva segít is a kritérium teljesítésében, ez egy klasszikus eset, és azért nem értem Earl of Dartmouthot, amikor azt mondja, hogy Koszovó túlságosan sok pénzbe kerül, pénzbe kerül a katonákat oda küldeni, és egyéb biztonsági mechanizmusokat is be kell ott indítanunk. Nem elég drága, hogyha Európa vérbe fullad? Itt nincs közelnek imperialis érzésekhez, egy öl ezeket az érzéseket ki is hagyhatja. De azt állítani, hogy az Európai Unió, amely nagy mértékben megpróbál ebben a régióban, amely mindig is olyan nyugtalan volt, amely nagyon sok konfliktus és háború kiinduló pontja volt Európában, tehát hogy ott megpróbálunk most tartósan békét teremteni, és ezt imperialista projektként megbélyegezni, Nos, azt hiszem, hogy Dartmouth úr ez nem túlságosan intellektuális elképzelés arról, hogy mit is értünk európai egyesítés alatt. Elnök, köszönöm, Brock úr, Muniz képviselő következik. De su arbitrariedad en la concesión del uso de la palabra pasará la historia de esta comisión. Azt hiszem, hogy jelentős történelmi vita történik most itt a bizottság, szakbizottság kepelében. El kell mondanom, hogy az ENSZ határozat az 1044-es 99-ből amelyben az első bekezdésben is utalnak, és arról van szó, hogy az az Európai Unió örülne annak, hogyha az az öt tágállam, amely még eddig nem tette meg, elismerné Koszovót. Az Európai Parlament nem kompetens ebben a kérdésben. Tehát tulajdonképpen ez, a megosztá- ez megosztáshoz vezet a parlament kebelében. A nyolcas bekezdésben arról van szó, hogy, az, hogy Szerbia nem valósította meg a megegyezésben levő kölcsönös intézkedéseket. Ezért Szerbiának lépéseket kellene még tenni. Ne felejtsük el, hogy az ENSZ közgyűlés elé Szerbia terjesztette azt elő, hogy fogadják el az intézkedéseket. Tehát Szerbia csak a szabad kereskedelmi egyezmény rész, lépéseit valósította meg, tehát nem lehet azt mondani, hogy a többi intézkedést is megvalósította. De minden esetre konstruktíven altak hozzá a kérdésekhez, és ez a nyugat-balkáni helyzet stabilizációjához is hozzávezet. A spanyol soros elnökség 2010. szeptemberében megindította a Belgrád és Pristina közötti párbeszédet, amely lehetővé tette, hogy a két fél közötti párbeszéd folytatódjon ő nélkülük ez a párbeszéd nem lett volna lehetséges. Tehát az Európai Parlamentnek továbbra is igyekeznie kell a nagyobb, széleskörű konszenzus elérésére azért, hogy ez ne negatívan befolyásolja a Koszovó státuszát. Itt a nemzetközi jogot kell figyelembe venni és az biztonsági tanács 1044-es határozatát fel kell használni ennek a megegyezésnek az eléréséhez. De mindenesetre nem az Európai Parlamentnek kell dönteni. El Parlamento Europeo debería centrarse en la, el camino. Az Európai Uniónak elsősorban a reformokra kell koncentrálnia, különösen olyanokra, amelyek az állampolgárok életét könnyíti meg. A bizottsági, a bizottság októberi közleménye a gazdasági helyzet, a korrupció, stb. nehézségeiről beszél. Inkább erre kellene koncentrálni, nem pedig azokra a kérdésekre, amelyek széthúzó véleményeket kreálnak. Pristina és Belgrád is azt mutatja, hogy nagyon fontos ennek a párbeszédnek a fenntartása. A tanácsnak is van egy közleménye, amely a párbeszéd újbali felvételét pozitívan értékeli. Köszönöm. Muniz asszony szigorú követelmények szerint adom meg a szót először az árnyék jelentéstevőknek, aztán pedig kronológiai sorrendben minden közben a pártállásra is tekintettel vagyok. Arlaki úr esetében emlékeztem, hogy a liberális frakciótól átült a szocialista frakcióba, de ez csak egy kivétel. Tehát ez a szabályom, nincs semmiféle preferenciám, ön úgy értelmezheti mindezt, ahogyan akarja, de ez a magyarázat. Watson úr, Ön utolsóként érkezett, és sajnos kevés az időnk. Ha sikerülne egy percben elmondani a mondandóját, vagy maximum kettőben nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Egy perchez igyekszem tartani magam, hiszen a frakcióm részéről senki nincs jelen, mindesetre éppen ezért úgy éreztem, hogy mindenféleképpen el kell mondanunk, hogy támogatjuk a jelentés kiegyensúlyozottságát, és a jelentéstevő is meg van győződve arról, hogy minden más országhoz hasonlóan tisztességes bánásmódot kell mutatnunk Koszovóval szemben. Itt egy fiatal országról van szó, az alkotmányos válságból most lábbalt ki, és azt hiszem, hogy nagyon jó javaslatokat tett le az asztalra a jelentéstevő, amit örömmel támogatunk. Köszönöm Watson úr azt is, hogy ilyen rövid volt. Most pedig zárszó céljából lehetőség szerint három percben megadom a szót a jelentéstevőnek. Igyekszem három percben ha bár a vita hosszasabb volt. Minden esetre köszönöm a kollégáknak a támogatásukat, akik támogatták, mint például az utolsó hozzászóló, illetve mások is, illetve köszönöm azoknak is, akik kritikával illeték a jelentést. Néhány dologra szeretnék visszautalni. Többen említették például az EULEX kritikáját. Én magam is kritizáltam az EULEX bizonyos szempontjait a múltban, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen információkat kaphatunk. Minden esetre én biztos vagyok abban, hogy az EULEX új mandátumának bizonyos reformokra is ki kell terjednie. E tekintetben mindenféleképpen egyet akarok működni mindazokkal, akik támogatják az EULEX-et. Mások azt mondták, hogy semmiféle ilyesmit nem akarnak finanszírozni. Velük azt hiszem, hogy új alapra kell helyezni a munkát. Lord Dartmouthnak szeretném még említeni, hogy ami a sajtót illeti, meg kell említenünk Murdochot, illetve más európai tagállamokban is voltak sokkal súlyosabb botrányok a sajtó szabadság területén, mint Koszovóban. És néhány kolléga kritizálta különösen azok, akik nem is olyan országokból jönnek, amelyek nem ismerték el Koszovót. Csak emlékeztetném őket, hogy tavaly nagy többséggel szavaztuk meg ugyanezt a megfogalmazást, és az érintett országok kormányai időközben átalakultak, illetve új kormányok kerültek hatalomba, talán változik a helyzet ennek következtében. Mindenesetre az Európai Unió reménye, és nem csak a tagállamoké, hogy a koszovói integráció egy európai ügy. És itt vannak még bizonyos belföldi kérdések, amelyek akadályozhatják Koszovó függetlenségének elismerését. Minden esetre remélem, hogy e tekintetben is sikerül többséget elérni. Ami pedig a kritikus megjegyzéseket illeti Koszovó jelenlegi helyzetéről. Ha elolvasták a jelentést, én is gyakoroltam kritikát bizonyos területeken, ahol további eredményeket várunk. Ezt önök is, ha alaposabban átolvassák, megtalálják ezeket a kitételeket. Tának úr meglepetéssel ért az, hogy említette, hogy Koszovó egy monokultúra egy másfél vagy két órával ezelőtt, ha itt lett volna, akkor találkozhatott volna a koszovói parlament képviselőivel, közöttük albánokkal, szerbekkel, romákkal és még montenegróiakkal is. Tehát én nem látok egy ilyen monokultúrát féleképpen. már ilyen viták korábban is voltak, délen választottak szerb polgármestereket, és a probléma északra koncentrálódik. Mindenesetre remélem, hogy a párbeszédnek pozitív eredményei lesznek. És Szerbiának is meg kell valósítania bizonyos intézkedéseket. Olvastam a nemrégiben kiadott közleményt, tanácsi közleményt, tehát a szabad mozgás és a nyilvántartás kapcsán további előrelépéseket várunk Szerbiától épp úgy, mint a jó szomszédsági viszony kialakítása terén, mint ahogy Füle úr jelentése is említette ezt. Köszönöm szépen tehát a hozzászólásokat, december 13-án kell a határideje a módosítóknak. Eh, Január 23-án, 24-én eh, szavazunk a módosításokra, ezt követően kerül sor a szavazásra. Köszönöm, hogy már előre bejelentett ezt az ütemtervet. Most pedig nézzük a jelentéstervezetet, amely az Európai Parlament ajánlásával foglalkozik a tanács számára az Európai Demokrácia Alapítvány esetleges létrehozásának módozataival kapcsolatosan. Most kerül sor az első eszmecsére ezzel az ajánlással kapcsolatban. Nagyon röviden le kellene ezt bonyolítanunk. 8-án szakértők bevonásával kerül majd sor a tényleges vitára. A szerb minisztert 7 perc múlva várjuk, tehát próbáljuk gyorsan lezavarni ezt az eszmecserét. Öné a szó, Lambsdorff úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most valóban egy tervezetről vitázunk a tanács számára, melynek tárgya egy Európai Demokrácia Alapítvány létrehozása, mi is a háttér az arab világban a fejlemények, de más országokban a fejlemények is azt mutatták, hogy azok az eszközök, amelyekkel az EU rendelkezik a demokrácia ösztönzése terén, azok nem elegendőek minden tekintetben, nem felelnek meg az igényeinknek, és éppen ezért azt hiszem, hogy jó lenne, hogy egyrészt stratégiai módon el, eljárni, másrészt gyorsabban reagálni, hogyha a világ változik. Nos, ezen két megfontolás, ez az elemzés, egyetértésre talál a jellegi tanácselnökség körében is, ahol ezt a projektet nagy lendülettel viszik előre, és a tagállamok körében is konzultálnak erről a projektről. A tanács ö, június 20-án már késznek mutatkozott arra, hogy egy ilyen alapítványt létrehozzon. Ajánlásunkban, amely számos eszmecserét követői jött létre az árnyékjelentéstevőkkel, jelentéstevőkkel, és az elnyékjelentéstevők hivatalos találkozója után, valamint az Európai Külügyi Szolgáltal való konzultációt követően jött létre, és minden frakció ötleteit tartalmazza itt a parlamenten belül. Néhány fontos pontról van szó, amelyekről röviden szólnék, és aztán már előre örömmel várom a vitát, hogyha ezzel kapcsolatban kérdések vannak. Az egyik kérdés, amit említettem, azt akarjuk, hogy stratégiaiabbak legyünk és gyorsabbak. Catherine Ashton szavai ezek, Deep and Sustainable Democracy támogatása a cél. Azokban az országokban, amelyek változási folyamat előtt vagy közepette vannak, partnereket, partnerségeket kell felépíteni ezekkel az országokkal, és nagyon fontos, hogy partnerséget alakítsunk ki olyan tagállamokkal és ezek alapítványaival, amelyek támogatják a demokratikus folyamatokat, de az európai demokrácia és emberi jogi eszközzel is mindezek az eszközök egymást kiegészítik, és szinergiahatásokat érnek el. Például egy ilyen alapítvány, amely egy Grant Making Organization, elegendő a szervezésre, de nem eléggé operatív módon van jelen a helyszínen. Nos, projekteket kezdeményezhetne bizonyos országokban a végrehajtási partnerekkel együtt, és aztán az európai demokrácia és emberi jogi eszközökkel vennék át ezt a projektet, tehát struktúrált párbeszéd lenne egy ilyen alapítvány és az IHDA között. Ami a hatályt illeti, illetve a szereplők leírását, ez eléggé messze menő, arról van szó, hogy gyorsan tudjunk reagálni, és konkrétan tudjunk a helyszínen segíteni. A legfontosabb itt az, hogy egyes szereplőket helyezzünk középpontba, akik nem fértek hozzá az emberi jogi eszközhöz jogi vagy egyéb okoknál fogva, politikai erőket kell támogatnunk, ez nem közvetlen pártfinanszírozás, ezt világosan ki kell mondanunk, tehát itt nem ö, pártpolitikai agendáról van szó, hanem itt ö, politikai mozgalmakat kell támogatnunk, vagy nekik kell esélyt adnunk, amelyek éppen ö, akkor keletkeznek, vagy jönnek létre. Egy nagyon karcsú struktúrát akarunk, egy brüsszeli székhelyű struktúrát, szoros ö, együttműködésben a külügyi szolgálat geográfiai deszkével, és aztán governance struktúráról döntünk. A konzultációk során az adódott, hogy a politikai frakciók is egyetértenek ezzel, hogy európai forrásokat használjunk erre a célra, és az Európai Parlament költségvetési hatóságként vesz részt ebben a folyamatban. Fontos, hogy a politikai egyensúly megjelenjen, és az Európai Parlament is szereplőként részt vegyen ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, és örömmel várom a vitát. Elnök, köszönöm Lamsdorf úr, Szájfi képviselő következik. Kérem két percben. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni kollégánknak, Lamdos Kolonyfának ezeket a megjegyzéseket. Volt alkalom arra, hogy véleményt cseréljünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Vele egyetértésben azt szeretném mondani, hogy az arab világban történtek alapján nyilvánvalóan át kell tekintenünk a, a stratégiát, a partneri kapcsolatokat ezekkel az országokkal az alap részrehozása eh, valóban hozzáadott értéket kell eh, adjon a demokrácia védelmében, támogatásában. Tehát könnyű struktúrákat kell, és egyszerűsített finanszírozási lehetőséget biztosítanak azért, hogy minél nagyobb rugalmasságot biztosítson. Az ilyen alapnak nagyobb láthatóságot kellene biztosítani az Európai Unió számára az EU, a demokrácia megerősítése területén. Ugyanakkor a szomszédok belső ügyeiben nem szabad bele, beavatkozniuk. Néhány megjegyzésem lenne az első. Felmerül a kérdés, hogy a az alappénzügyi támogatása lehetséges-e közvetlenül politikai pártok számára? Milyen garanciák lesznek akkor? A mi semlegességünket a, a, hogyan tudjuk akkor megőrizni? Eznek nem szabad ezt befolyásolnia csapatokat kellene, vagy pedig civil szervezeteket számogatni, azért, hogy az Európai Unió tevékenységét eh, ne lehessen a belügyekbe való beavatkozásként tekinteni. Második megjegyzésem. Ennek az alapnak először elsősorban az átmeneti, demokratikus átmenetet kellene támogatni a közvetlen szomszédokkal. Az alapnak a földrajzi zónája az egész világra kell, hogy vonatkozzon, de az elkövetkező években elsősorban az Európához legközelebbi szomszédokkal kell törőzni. Másik megjegyzésem, ennek az alapnak bizonyos tagállamokban történekhez hasonlóan egy európai programot kellene eh, támogatni, a jövő személyiségeit kellene segíteni, akik a demokrácia és az emberi jogok eh, megerősítésében munkálkodnak. Ez lehetővé tenni az Európai Unió eh, kommunikációját, az, tehát azt, hogy olyan embereket és férfi, tehát, hogy férfiakat és nőket állítanak a demokrácia szolgálatába. Az utolsó megjegyzésem van az administratív lehetőségek, az, az irányítás és az irányítás környé, költségeit illetően kell lépéseket tennünk. Tehát vagy egy alapot kell létrehozni, vagy pedig egy virtuális alapot az emberi jogok és a demokráció intézményeivel és az eksz kapcsolatban kellene együttműködni, tehát beleilleszteni ezt az európai jogok megvédésének a szerkezetébe Európában. Az Európai Parlamentnek szorosan részt kellene venni ennek az alapnak az irányításában és ellenőrzésében. Köszönöm, Szájfi asszony. Gómez asszony, kérem három két percben. Chairman, I'm speaking. Köszönöm szépen. Veronik de Kaiser nevében szólok, aki árnyék jelentéstevője a frakciónknak, megkért, hogy helyettesítsen. De engem is komolyan érdekel ez a téma, hiszen én az első kezdeményezés kapcsán is már együttműködtem, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az európai demokrácia alapítvány megjelenjen a 2010-es emberi jogokra vonatkozó jelentésben. Veronik arra kért, hogy mennyire fontos az Európai Parlament teljes felvizsgálata, akár az előzetes, akár utólagos pénzek ellenőrzése. Tehát a kuratórium összetételét újra kellene vizsgálni, az eddigi iránymutatáshoz képest, Ugyanis ez a struktúra azt is jelentetni, hogy akár 27 tagja legyen a kuratóriumnak, ami egyáltalán nem egy sovány struktúra és nagyon fontos, hogy a kuratórium tükrözze a teljes politikai spektrumát a parlamentnek, tekintettel az ellátandó feladataira, a demokrácia védelmére. Tehát, mint ahogy említettem, a politikailag kiegyensúlyozott képviselet fontos, ezt el kell érni. Veronika ugyanakkor köszönetet is mond azért, hogy a forrás felosztásra vonatkozóan az a javaslat született, hogy a helyi szereplők között történjen ez. Alexandernek köszönöm a munkáját. Na most engedjék meg a saját személyes véleményemet, hogy elmondjam először is, ami a helyi szereplőket illeti. Őket kell előnyben részesíteni, de mindenkit, aki helyben dolgozik, helyben tevékenykedik, lehet, hogy ezek politikai pártok, vagy más alapítványok, ezt nem vethetjük el. Másodszorban, és ez az utolsó megjegyzésem, itt EU támogatásról van szó, az emberi jogi és demokrácia eszköz keretében. Ez nem helyes, ugyanis ez már így is egy alul finanszírozott keret, más eszközök keretében kell biztosítani a forrásokat, például a DCI, az ICI, olyan eszközök keretében, amelyeknek el kellene látniuk emberi jogi védelmi feladatokat, de nem teszik. Köszönöm szépen! Honorevole Lockbiller, per Lockbiller képviselő, kérem két percben szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr. Elolvastuk a tervezetet, és nagy részben jónak tartjuk, azonban kicsit nehéz a konkrét referenciákat kritizálni, mert ezek a terminusok még nem szilárdak. Azzal számoltunk, hogy december elején már mindez elfogadható lesz, de most csak arról van szó, hogy talán a ö, durva elképzelést fogadjuk el majd, és ez bizonytalanságot eredményez. Kérdés az, hogy Lambsdorff úr mindez kihat-e az állásfoglás ütemtervére, hogy nincs még itt uh, szilárd termus of reference. Összességében az első beszámolóhoz képest dolgoztunk azon, hogy itt mit kell pontosan tenni, de még mindig nagyon sok kérdés van nyitva zöldek szemére fontos, és módosítóként már ezt benyújtottuk, hogy a parlament vegyen részt ebben a folyamatban. Elmondtuk, hogy az EU költségvetés, ha az EU költségvetésnek kell ezt finanszíroznia, akkor ennek meg kell felelnie az EU költségvetési szabályainak. Ezt is felvették, ezt a módosítást de újra be akarjuk nyújtani módosítóként, tehát hogy biztosítani akarjuk, hogy ezen alapítvány finanszírozásának ne több mint 50%-a történjen EU pénzekből. Gomes asszonyal csak egyet tudok érteni, még egyszer elmondjuk, hogy a megfogalmazást még finomítani fogjuk, hogy itt az emberi jog és demokrácia eszköz semmiféle esetre sem nyírbálandó meg tovább szükségtelenül, és azt is kár, károsnak tartom, hogy nem vették fel a mi módosítónkat, a megkettőződések, átfedések elkerülése céljából. Az, azt hiszem, hogy az emberi jogi eszköz első célja az emberi jogi aktivisták védelme, és a nőjogi szakbizottság ajánlásait is remeknek tartjuk. Jó lenne, hogyha ezeket is be lehetne venni ebbe az anyagba. Elnök, köszönöm Lakbiller asszony a vitát. Lőzing asszony zárja, kérem két percben. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. A frakcióm nevet, nevében azt kell mondanom, hogy ezt az eszközt eléggé szkeptikusan értékeljük, és komoly demokrácia deficitet látunk a rövid távúság révén, illetve a bonyolultság, mentesség kapcsán. Véleményünk szerint tehát e, inkább erősíteni kellene ezt az alapítványt, ezt az eszközt. És azt is nyíltan el kell mondani, hogy valószínűleg a mi mélyen szántó nézet különbségünk miatt el fogjuk utasítani. Bizonyos módosítókat majd ki fogunk dolgozni ezzel kapcsolatosan. Egyet már be is nyújtottunk, ezt azonban szeretném most felvetni röviden. Nem fogom ezt most felolvasni, megpróbálom inkább összefoglalni mi arra helyezünk hangsúlyt, hogy a szuverenitás elvét érvényesíteni kell, továbbá azt, hogy ez az eszköz ne lehessen felhasználni egyéb célokra. Fontosnak tartjuk a költségvetési ellenőrzést, illetve a pénzek felosztása előtt a kedvezményezetteket is ellenőrizni, meg kell vizsgálni, és a pénzeszközök odaítélését követően pedig utólag is ellenőrizni kell azok felhasználását. Köszönöm, Lőzing asszony, elnézést kérek, Préda Zsújib és Szarius Volszki kollégáktól, nekik már nem tudom megadni a szót. December 8-án beszélünk majd erről a tényleges vita keretében. A miniszter úr vár minket, Lambsdorff úr, hogyha három percben kommentálni akarja az elhangzottakat, megadom neki a szót, de kérem, hogy ne haladja meg ezt a felszólás időt. Köszönöm. Nos, akkor megteszem, amit tőlem telik. Köszönöm szépen Szerius Volszki kolléga elképzelésére még számítottam. Nos, a legfontosabb dolog, azt hiszem, hogy minden frakció egyetért abban, hogy az Európai Parlament ezen alapítvány jellege okán ne csupán ellenőrzési jogokkal bírjon intézmény érdekből, hanem demokratikusan megválasztott intézményként európai szinten a demokrácia ö, támogatás eszközét koncepció és stratégia szempontjából is figyelemmel kíséri. Azt hiszem, hogy ez illetően konszenzus van. Van még néhány pont, amiről vitáznunk kell, erről beszélnünk kell, mint például hogyha Veronik javasolja, hogy közvetlenül a helyi szereplőköz kell fordulnunk, akkor kérdés az, hogy ezt el tudjuk-e érni egy könnyű struktúrá, val helyi ismeretek nélkül nincs szükség végrehajtó partnerekre. Az NGO-k és helyi partnerek is ott lépnek be a játékba. Lochbiller asszony kérdésére vonatkozóan, hogy ne legyen több mint 50% EU forrás, mit jelent ez a belső súlyozás szempontjából, a stratégiai döntéseknél? Ez is egy olyan kérdés, amivel még foglalkoznunk kell. Azért nem vettem ezt most föl, mert még itt nincs, nem érett a döntésre ez a probléma. Ugyanez érvényes arra, amit Szaifi kolléga mondott, azaz, hogy milyen formában kezeljük a politikai szereplőket. Elmondtam, hogy nem akarunk pártfinanszírozást űzni, de természetesen vannak olyan helyzetek, amelyekben a mozgalmak politikai pártokká változnak, mint például, hogyha először van szabad választás, akkor egy polgári mozgalomból hirtelen párt lesz, és akkor eh, meg kellene vonnunk tőle hirtelen a támogatást. Ez is egy kérdés, a koncepcionális stratégiai munka döntésének eredménye, erről még vitázzunk kell, és beszélnünk kell arról, hogy hogyan lehet az ilyenfajta helyzeteket a legjobban megoldani az ügy érdekében. Lockmiller asszony vetette fel még a kérdést, a term of reference még nem ö, alakult ki. A tanács ö, ö, január 12-ig akarta ezeket elfogadni, most elhalasztották ezek elfogadását, mert további vitára van ezekkel kapcsolatban szükség. Én az ütemtervet úgy alkottattam ki szándékosan, hogy a parlament még tovább tanácskozhasson, és nincs azzal gondolom, hogy a term, term of reference változás esetén a módosítók benyújtásának határidejét is megváltoztatjuk, hogy lehetséges legyen még a vita párhuzamosan a más szervekben zajló vitával. Azt hiszem, hogy itt tehát még tovább fogunk lépni, annak fényében, hogy hogyan alakul a vita a más szerveknél. Még egy nagyon fontos pont, Szaifi kolléga utalt erre, azon személyiségek, akik jövő potenciállal rendelkeznek, fiatal aktivisták, azt hiszem ez egy érdekes megközelítés az Európai Unió számára, itt biztosan tehetünk valamit. Ennyi, mivel látom, hogy az elnök úr már az órájára tekint, lesz még alkalom vitára, holnap jön a lengyel külügyminiszter, és vele is beszélni fogunk erről, nagyon érdekes lesz. Én nem tudok jelen lenni a párt napunk miatt ezen az eseményen. Elnök, köszönöm Lambsdorff úr. Ahogyan tudják, december 8-án lesz az első és tényleges eszmecsere erről a jelentéstervezetről. Most csak egy előkészítő vitát tartottunk tekintettel arra, hogy holnap találkozunk majd a lengyel külügyminiszterrel. A módosítók benyújtásának határideje december 15, vita és szavazás jövő év februárjában. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, amely nem más, mint eszmecsere Vuk Jeremics szerb külügyminiszterrel, aki a termen kívül várakozik. Kérem, hogy fáradjon be. Buongiorno, possiamo proseguire. Jó napot kívánok, üdvözlöm Vuk Jeremics miniszter urat, aki Szerbia külügyminisztere, üdvözöljük őt körünkben, és azt hiszem, hogy valamennyünk nevében kifejezhetem szerencsekívánalmainkat azon tény miatt, hogy az Európai bizottság azt javasolta a tanácsnak, hogy adják meg Szerbiának a tagjelölti státuszt. Ez világos elismerés, a reform folyamat világos elismerése, melyet Szerbia részben már lezárt, még akkor is, hogyha van még sok tennivaló, ahogyan tudjuk, még mindenképpen hosszú út el önök előtt ezen folyamat lezárásához, amelyet együtt kezdtünk meg. De reméljük, hogy decemberben a tanács meg fogja fogalmazni majd ezt az ajánlást. Nos, a tagjelölt ország státusza, ahogyan azt önök tudják, ez egy feltételhez kapcsolódik, mégpedig a Koszovóval fenntartott kapcsolatok javítása, ez a feltétel. Láthattuk az előző vita során, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, tudatában vagyunk ennek a ténynek, ez a téma rendkívül gyakorlatias és konkrét megközelítést igényel, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Pristinával való párbeszéd májusban megkezdődött, és folytatódik, fontos megállapodásokat kötött tettek bizonyos specifikus területekkel kapcsolatosan, de az életkörülmények a koszovói szerbek esetében még mindig nem optimálisak. Van néhány szempont, amelyekkel még nem foglalkoztak, vagy ahol csak nagyon lassúak az előrelépések. Tudjuk, hogy sor került a felek között egy találkozóra nemrégiben, és megállapodást kötöttek az egyetemi oklevelek tárgyában, de a téma végleges megoldása még nem született meg. Nos, ezen kívánamakkal kezdhetjük meg önökkel a vitát más témákkal kapcsolatosan is. Nem szeretnék további időt elrabolni öntől és kollégáitól, rögtön meg is adom önnek a szót és nagy figyelemmel hallgatjuk Önt. Ön a szó, miniszter úr. Well, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, eh, parlamenti képviselők. Nagyon szépen köszönöm, hogy eh, időt szentelnek ennek a kérdésnek, és köszönöm, hogy eljöttek, hogy megvitassuk az európai jövőt és a nyugat-balkáni európai nézeteket beleértve Szerbiát. Tudom, hogy Európa most nehéz időket él, nagyon sok kérdést, kérdésről vitatkoznak manapság, és le, nyilvánvalóan vannak olyan kérdések, amelyek közvetlenül érintik a választókat. Épp ezért köszönöm, hogy ma délután időt szenteltek a velünk való találkozásnak. Európa változásban van, és egyre több vita foglalkozik azzal, hogy milyen irányba lépjenek el a változások. Vannak olyan emberek, akik megkérdőjelezik az európai projekt sikerét a kihívásokkal szemben és a problémákkal szemben, amelyek most az Európai Uniót érintik de kétség kívül az európai folyamat nagyon sok sikert mutat az, e, azon okok területén, amelyért e, megalakult tulajdonképpen, és pedig, hogy az európai térségben egy tartós bérket biztosítsanak. Ennek a sikernek az eredményeként nem lehet manapság már az Európai Unión belül konfliktust elképzelni. Tudom, hogy ez a fajta gondolkodás furcsának tűrtett, mivel az Európai Unió pontosan most különböző problémákkal néz szembe. De ez még egy olyan pont, amelyet nekünk a Nyugat-Balkánon el kell érnünk. Az európai projektnek a folytatása a világ azon részén, ahol mi élünk, az elsősorban hosszú távú jólétet biztosítana, amely a békén alapul. Azt hiszem, hogy az egyetlen keret, amelyben ezt a folyamatot megvalósíthatjuk, az európai csatlakozás kerete. Nagyon remélem, hogy ez a folyamat folytatódni fog minden ország számára a nyugat-balkáni térségben. Ugyanis ez legelőször is arról szól, hogy európaivá tegyük ezeket az országokat. Tehát olyan törvényeket, olyan normákat fogadjunk el, amelyek az Európai Uniónak is sajátjai tehát a közösségi vívmányoknak az elfogadása és a kopenhágai kritériumok teljesítése. Én itt azt akarom mondani, hogy nem a végső státusz kérdéséről van itt szó a folyamat jelenlegi állapotában, hanem arról a lehetőségről, hogy folytassuk a reformokat. Tudom, hogy heves vita folyik, eh, legalábbis Európa bizonyos részein arról, hogy vajon eljötte az idő, hogy új tagokkal bővítsük az e- Európai Uniót, eh, tehát nem tudom, hogy hány részben lesz ez lehetséges, stb. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a nyugat-balkáni eh, országokról van szó, kivéve Horvátországot, ezek a döntések nem a jelenlegi tagsági lehetőségről szólnak. Azt hiszem, hogy az Szerbia és a nyugat-balkáni országoknak a további európai tétele az mindenkinek az érdekében áll. Nem csak a szerbiai lakosok, hanem az egész európai térség lakosai számára. Ilyen háttér felrajzolásával szeretnék most szeretném felvázolni azt a fontos időszakot, amely december 9-ével kezdődik, amikor is a nyugat-balkáni országok számára nagyon fontos döntéseket hozunk, hiszen akkor fogjuk aláírni a csatlakozási szerződést. És az európai térség problémái ellenére decemberi 9-e mégiscsak jó hírt jelent a nyugat-balkáni országok számára. Ugyanis Horvátország aláírja a csatlakozási szerződést, bocsánat, nem Szerbia, Horvátország aláírja a csatlakozási szerződést. De azt hiszem, hogy épp, épp ilyen fontos az a jelzés, amelyet Brüsszel küld azt illetően, hogy mi történik majd azután, hogy, Kroát, hogy Horvátország az Európai Unió tagja lesz. Nagyon sok elemző, nagyon sok ember azt mondja, hogy időt kell biztosítani a gondolkodásra, mielőtt Európa készen áll arra, hogy továbbra, tovább lépjen. December 9-e épp ezért nagyon fontos szimbólum sok szempontból. Elsősorban a bővítési folyamat folyamatosságát illetően, folytonosságát illetően. Az utóbbi két évben Szerbiában Huszonnégy hónapon keresztül rendkívüli erőlépéseket tettünk erős reformfolyamatot indítottunk el, és az Európai Bizottság október 12-én el is ismerte ennek az utóbbi két évnek az előrelépéseit. Amikor a gazdasági teljesítményről van szó, akkor is az eredmények magukért szólnak, különösen mivel Európában válság van. Hangsúlyozni szeretném, hogy Szerbia elfogadott egy törvényt, amely 45%-ban határozza meg az adósságszintet. Az OECD országok közül Szerbia az egyetlen ország, amelyet fel, felé minősítettek, a kockázatokat illetően, és azon kevés ország közé tartozunk a világban, amely a hitel minősítők által is jobb besorolást kapott. Tehát ilyen szempontból mi eléggé egészséges képet mutatunk. Nem volt könnyű ezeket a reformokat megvalósítani a körülmények, eh, ilyen körülmények eh, között. A hágai büntetőbírósággal kapcsolatban eh, már a múlt kérdése ez, tehát a, a szabadon lévő vádlottak problémáját megoldottuk, tehát nincsenek továbbá olyan vádlottak, akik szabadon mozoghatnak. A regionális együttműködés területén a Balkán kapcsolatok 1991 óta, a háború óta tulajdonképpen most vannak a legjobb helyzetben, és ez megint csak az országok vezetőinek köszönhető, és Szerbia ebben a megbékélési folyamatban fontos szerepet játszott. Amikor a legkényesebb kérdésekről beszélünk, például Koszovó kérdéséről, és ha jól tudom, akkor most beszéltek önök is erről, amely a különböző felek számára valóban nagyon érzékeny kérdés, tehát még ilyen területen is komoly előrelépéseket tettünk. amióta az EU támogatta párhoz párbeszédet megkezdte Pristina és Belgrád. Először 27 tagállam és Szerbia, Szerbia az ENSZ közgyűlésének egy közös nyilatkozatot nyújtott be, elkezdődött a párbeszéd, és közvetlen tárgyalások kezdődtek meg a történelemben először, és gyümölcsöt is hozott, hoztak és ezt gyakran alábecsülik. Épp ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a mi elkötelezettségünk jelentős ebben a párbeszédben. És fontos, hogy ez a párbeszéd folytatódjon, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nézet, komoly nézetkülönbségek vannak a felek között. Nem akarom eh, itt az időt elvenni önöktől. Tehát amikor a nyugatban Balkánnal kapcsolatban december 9-én döntést hoznak, az nagyon fontos. Remélem, hogy ez Szerbia számára is eh, jó hírt jelent. Hogyha ez nem történik meg, akkor nem jelenti a világ végét, senki számára. Szerbia továbbra is elkötelezetten fog e kérdéshez, tehát az európai jövőhöz viszonyulni, hiszen úgy látjuk, hogy az európai folyamat az az állampolgáraink érdekében áll, és nem csak a miénkben, hanem a szélesebb körű légió számára is. És elsősorban a hitel ről van itt szó, hitelességről van szó, tehát hogy az európai e, erőfeszítés mennyire hiteles. Ez közös erőfeszítés nem csak e, az európai tagállamok, partnerek, hanem Szerbia erőfeszítése is. Azt hiszem, hogy az elmúlt két év kivételes e, eredményeket mutatott, és remélem, hogy a következő két év is épp még sikeresebb lesz, hogyha továbbra is együttműködünk a nehézségek ellenére is, és sikerül lépnünk, mi hiszen az érzéke, értékeink közösek. Köszönöm szépen, és várom az önök kérdéseit. Köszönöm, miniszter úr. Kezdődjek meg a vita. Sajnos korlátozott a felszólalási idő az idő okán. Elsőként az illetékes szakbizottság elnöke Kukan úr következik. Kukan úr, kérdezik. President, welcome to Szeretettel üdvözlöm a miniszter urat, illetve a nagykövet asszonyt a bizottságunkban. Mint ahogy említettem, nagyon fontos időszakban látogat el hozzánk, fontos időszak Szerbia, a Nyugat-Balkán, illetve az EU szempontjából, ugyanis a bizottság ajánlásai és a tanács döntései ideje nagyon fontos. Számos kérdés befolyásolhatja még az Európai Tanács döntését. Remélem, hogy ezek a konklúziók, következtetések pozitívak lesznek Szerbia, illetve a térség más országai számára. Én pontosan értem, miniszter úr, a belső politikai helyzet összetettségét. A választások jövő évben lesznek, a koszovói helyzet feszültsége, a választási kampány. Mi azt szeretnénk, hogyha a választásokat követően a szerbiai kormány változatlanul az európai úton járna, és mi mindannyian szeretnénk ehhez hozzájárulni, ebben segíteni. Tudjuk, hogy ez mennyire nehéz, hogy sikereket érjenek el a választásokban, az Európa mellett sikraszálló szlogenekkel. Ez világosan kell látni, hogy ez nehéz lesz, és ez tulajdonképpen tesztelni fogja a politikai érettségüket is. Reméljük, hogy sikerekkel járnak majd az előttük álló nehéz időszakban. Egy kérdésem lenne, ön hogyan értékelné a teljesítményét a kritériumok teljesítésében az ön szemszögéből milyen értékelés adható? Kérdetes csak néhány másodperccel lépte túl a feszes időt. Kacsin úr Szerbiáért felelős jelentéstevő két percben szintén. Mr. Minister, uh... Miniszter úr, üdvözlöm, Doberdán Dobrodosli. Szeretnék gratulálni mindenhez, amit a az országuk az elmúlt hónapok során elért, és szeretném arról tájékoztatni, hogy mi továbbra is figyelemmel kísérjük a fejleményeket, az előrelépést. Januárban fogjuk megvitatni itt a parlamentben az országjelentést, márciusban fogadjuk majd el, úgyhogy a következő három-négy hónapban igen komoly munka áll előttünk, és igyekszünk támogatni Szerbiát. Én őszintén remélem, hogy december 9-e után nem csak szomszédok, olyan szomszédok lesznek, illetve olyan szomszédjaik lesznek, amelyek konkrét tagjai az EU-nak, Magyarország, Bulgária, Románia, illetve további társult országok. Reméljük, hogy Montenegro is átveszi majd a zászlót Horvátországtól, hiszen ez nagyon fontos lesz a régió szempontjából. A kérdésem a következő önhöz. Egy órával ezelőtt Szlobodán Petrovicsal, a koszovói miniszter tárgyaltam az eddigi megállapodások kapcsán. Néhány nappal ezelőtt az önök jogi szolgálata egy állásfoglalást dolgozott ki a megvalósításról, és úgy tűnik, hogy még mindig komoly fenntartásaik vannak azzal kapcsolatosan, hogy hogyan valósítsák meg ezt a megállapodást, habár mindenki azt várta, hogy előrelépnek mindenben, amiben megállapodtak. Tehát jó lenne, hogyha öntől kaphatnánk erre egy ékes szóló magyarázatot, hogy önök a probléma része vagy a megoldás része. Mi Szerbia, Szerbiát támogatjuk, és szeretnénk december 9-én önökkel együtt ünnepelni, de a kérdésem az, hogy ez várható-e, be fog-e következni, vagy sem. Köszönöm, Kacsin úr. Brock úr következik, kérem. Egy másfél percben. Elnök úr, tisztelt külügyminiszter úr, nagyon érdekesnek találtam, amit ön előadott és biztos lehet abban, hogy frakcióm nyomatékosan síkra száll a szaloniki ígéretek, a 2003-as ígéretek betartása mellett, hiszen ezek az ígéretek fontos tényezői a stabilitás kialakításának Nyugat-Balkánon. És ez a mi érdekünkben is áll, hogy a stabilitás továbbfejlődjék és megfelelő ösztönzők legyenek annak érdekében, hogy megvalósuljon a reform, amely ezen országokban szükséges. Az Európai Unió nélkül is észszerű lenne a reform, ezekben az országokban ezt is látni kell, és a saját lakossággal közölni kell, hogy itt a korrupció elleni küzdelem, az emberi jogokért, a jogállamiságért, a demokráciáért folytatott küzdelem, a gazdasági fejlődésért folytatott küzdelem fontos, maga a lakosság szemmel, és, ne, és nem csupán azért, mert az EU ezt feltételül szabja. De az európai perspektíva segíthet abban, hogy ezeket megvalósítsák. Ezért kell elmondanom, hogy a nacionalizmus elleni fellépés, az együttműködés a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel és sok minden egyéb fontos lépés, abban az irányban, hogy Szerbia közelebb kerüljön az Európai Unióhoz. Még nincs minden feltétel teljesítve, még további dolgok is következnek majd, és aztán további tárgyalásokra lesz szükség, tehát a tagállam, az ö, tagság felé vezető út még hosszabb, de azt hiszem, hogy ö, közeledünk ahhoz a ponthoz, ahol a tagjelölti státusz megadható lesz, és az lenne a kérdésem, a Koszovó és egyéb kérdések kapcsán, hogy hogyan látja a fejleményeket az ország a szomszédságában, azaz, hogy Boszniában nincs kormány, mert Bosznia-Hercegovina jelenleg már majd, hogy nem megelőzi Belgiumot a kormány nélküliségű periódus hosszát tekintve. Elnök, köszönöm Brock úr, Vigenin úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen. Jeremics úr, a szocialisták és demokraták nevében szeretném megköszönni önnek hogy időt szánt arra, hogy beszél nekünk arról, hogy Szerbiában hogyan alakulnak a dolgok, és a decemberi 9-i döntésről. Szerbia valóban az utóbbi két évben nagyon sok erőfeszítést tett. Amikor elkezdődött ez a folyamat, a, ahhoz képest valóban dicsérnünk kell a miniszterelnök és a kormány erőfeszítéseit. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt a szerb állampolgárok számára és a szerb lakosok számára. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolog a kormány támogatása azért, hogy a szerb lakosoknak az elvárásainak meg tudjon felelni. Azt hiszem, hogy a lakosok megérdemlik, hogy Európa jövőt jelentsen számukra reményt jelentsen számukra, és ösztönzőként szolgáljon hogy arra, hogy nagy lépésekben haladjon a csatlakozás felé. Nem akarok most az elemzéssel tovább haladni. Ugyanakkor vannak országok, hogy, amelyek szkeptikusan állnak az er-, erőfeszítésekhez. A kérdésem a következő tudja, hogy milyen jelzéseket küldenek ezek az országok. A kormány mit óhajt tenni december 9-ig, hogy meggyőzze ezeket a szkeptikus országokat, és hogy a bizottságnak a javaslatát támogassák. Köszönöm, Vigenin úr. Lunacek asszony, remélem, hogy legalább ön sikerül, hogy másfél percben összefoglalja a mondandóját. I would also like to welcome Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném a külügyminiszter urat és a nagykövetet is üdvözölni. Egyetértek a kollégákkal, akik azt mondták, hogy december 9-e egy nagyon fontos nap lesz. Nem csak Szerbia, hanem a Balkán országok, Horvátország számára a a, a, a, aláírták a megállapodást Szerbiával. És remélhetőleg Montenegro is elkezdi majd a tárgyalásokat. Ugyanakkor el kell mondanom, és nagyon örültem annak, hogy Füle biztos úr az ország jelentésben azt írta le, hogy tagjelölt státuszt javasol Szerbia számára. Ugyanakkor a Koszovó és Szerbia között folytatott párbeszédben előre kell lépni. Jeremecs úr, ön is üdvözölte ezt a párbeszédet, és azt mondta, hogy Szerbia New Yorkban ezzel egy, tehát megállapítást írt el ezzel kapcsolatban és nagyon pozitívan állt, állt ehhez. Nekem van ezzel egy problémám, ugyanis a megállapodás, amelyet már július 1-én eh, kellett aláírni, azt a Szerbia még nem hajtotta végre. Ezt hogyan tudja eh, megmagyarázni? Tehát, hogy Stefanovics úrban tárgyalt, és, és ez lef megfejkezte a párbeszédet, és a vám bélyegzőt nem kapták meg, tehát ez már 99-ben az UMMIK is elfogadta, tehát ez már nagyon régen volt. Ugyanakkor a a végrehajtás az még mindig várat magára. Tehát kérem szépen magyarázza ezt, hogy hogy fogja Szerbia a néhány következő, elkövetkező napban megvalósítani mindezeket az ebben foglalt kérdéseket, hiszen ezek nagyon problémásak, és épp ezért nem ha, vonakodnak bizonyos tagállamok a tagjelölti státusz megadásában Szerbia számára. Köszönöm, Lule, csak a szonytának úr másfél percben. Köszönöm szépen, üdvözlöm én is Jeremics miniszter urat, és szeretnék gratulálni az országának a gazdasági növekedés kapcsán, a gazdasági irányítás kapcsán, abár vannak bizonyos fenntartások a privatizációs folyamat átláthatóságával kapcsolatosan, legalábbis nálunk Londonban, az én választókörzetemben. Annak ellenére, hogy komoly hátszelet élveztek nemzetközi szinten, az eurózóna és Európa gazdasági válságára önök rácáfoltak. Montenegro, Macedónia, mint tagjelöltek, velük is szerencsés lenne minél előbb megkere, megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Horvátország esete már eldöntött, de ezen kívül úgy tűnik, hogy egyfajta kifáradás van a bővítés folyamat kapcsán a vezetők körében, illetve azt is tisztán kell látni, hogy további reformokra van szükség az önök országában, illetve másút is a Nyugat-Balkánon a csatlakozás előtt. A Belgrád-Pristina közötti párbeszédre szeretnék kitérni, aminek, ami Ashton asszony irányítása alatt zajlik. Mit várnak ettől a párbeszédtől, illetve osztja-e a véleményemet, miszerint a nemzetközi türelem előbb-utóbb elfogy, és előbb-utóbb egyfajta terület béke csere, mint megoldás kell, hogy napirendre kerüljön a tárgyalások során. Köszönöm, Tanok úr. Severin úr, következik másfél percben, kérem. Köszönöm szépen. Szerbia fejlődésére tekintettel megközelítve a mi elvárásainkat, illetve az önök az állampolgárok várakozásait. Tehát a kérdésem ezzel kapcsolatosan az, hogy és ki tudnál fejteni nekünk, hogy a szerb társadalomban milyen hangulat uralkodik, hogyan élik meg a szerbek az Európai Unió felé történő nyitást, illetve az Európai Unió nyitását Szerbia felé ezt elegendőnek tartják-e? És ezt a kérdést jó lenne, hogyha Mladic tábornok kiszolgáltatása tükrében válaszolná meg, ami egy komoly előrelépés volt. Grazie honor. Köszönöm, Szeverin úr. Koppa asszony következik. Szerbiával kapcsolatos árnyékjelentéstevő. Kérem, hogy egy percben szólaljon fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a miniszter urat, és először is szeretnék gratulálni Szerbiának az, az előrehaladásból, a a megbékélés szintjén, és A kérdésem Koszovóval kapcsolatos, a Nemzetközi Büntető Bírósággal való együttműködéshez is gratulálok. Tehát tudjuk, hogy pozitív eredményei vannak ennek a vitának, de a médiából e, ellentmondó híreket hallottunk. Kérem szépen, a tényeket ismertesse velünk, és ismertette azt is, hogy milyen terveik vannak a jövőt illetően, pozitív eredményeket várhatunk ebből a folyamatból. Grazie. Köszönöm kopasszony. Kovács úr, következik egy percben. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük itt, miniszter úr. Üdvözöljük itt az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament többsége támogatja az ön demokratizációs programját, és a választások utáni, és nem csak a jelenlegi kormányt is támogatni fogja, azért, hogy a vállalt feladatokat el tudják látni, és hogy Szerbia ne csak tagjelölt ország státusz kaphassa meg, hanem a tagi státuszt is. A Bulgária eléggé keserű tapasztalatot könyvelhetett el, amikor a csatlakozás után problémákkal kellett szembenéznie. A politikai illetben Eh, azok, akik eh, a különböző szerb, eh, tehát rendőrségi vagy hírszerző szervekhez tartoztak, azok számára meg kell vizsgálni a e, levéltárakat, meg kell nyitni a levéltárakat. E, az Európai Parlamentnek az ajánlása is ebbe az irányba mutat. Lavrov úr, az orosz miniszter, és foglalkozott ezekkel a kérdésekkel és a koszovai nemzetiségi kérdések. Paleckis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az bevezetőjében említette Koszovót, és a következő lenne a kérdésem, mint ugye Oroszország bizonyos párhuzamoságokat említ Abháziával, ami Koszovó és Abházia közötti párhuzamoságot illeti. Az ön véleménye Abháziával kapcsolatosan, illetve észak kapcsolatosan micsoda? Erre lennék kíváncsi. És milyen kapcsolat van, milyen kommunikáció e, ezen kérdésekben, illetve általánosakban Belgrád és Moszkva között? Elnök úr, miniszter úr, kedves nagykövet asszony, a nagykövet asszonynal volt alkalom találkozni a temerini magyar fiúkat ért diszkriminatív börtönbüntetések tárgyában. Legutóbb az aggasztott minket, hogy egy diszkriminatív, a kollektív bűnösségre alapozó vagyon visszaszolgáltatási törvényt fogadtak el mi ezen a téren a helyzet? Megoldódott-e a magyar közösséggel való konfliktus? Nemrégen Băsescu elnök Romániából Szerbiában járt, ő túl engedékeny a koszovói, a timokvölgyi vlachok ügyében. Mi azt mondjuk, hogy Szerbia ismerje el a vlachoknak az identitását, a román identitását, a népszámlálás alkalmával biztosítva volt-e ez a szabad identitás választás Szerbiában. Egyébként gratulálok az eredményeikhez, ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök mondta, a Nyugat-Balkán nem maradhat egy fekete lyuk az integrálódó Európa térképén. Grazie, onorevole Tokes. Köszönöm, Tőkés úr. Boszkurt asszony következik egy percben, kérem. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a miniszter urat. Két kérdésem lenne. Szerbia valójában megmutatja, hogy nagyon komolyan veszi az Európai Unióba vezető utat. Két kérdésem lenne, ami a kopenhágai kritériumokat illeti az EU-hoz való csatlakozás vonatkozásában. Egy fontos pont, hogy hogyan kezelik a konfliktusokat. Már szó esett Koszovóról, és a Sandzsaki régióra vonatkozó kérdést tettem fel, és nem kaptam valódi választ. Szeretném tudni, hogy milyen megoldás látnak ezen konfliktus megoldására. Erre szükség van ahhoz, hogy az ország belépjen az EU-ba. Aztán az emberi jogok kérdését illetően. Az elmúlt időszakban robbanásszerűen megnövekedett azon esetek száma, amelyek az Emberi Jogi Bíróság elé kerültek Szerbia vonatkozásában. Tud -e erről bővebben szólni? Elnök, köszönöm, Boszkurt asszony. Hagyjuk meg a szükséges időt a miniszter úrnak, amely bizonyosan kevesebb lesz attól, mint amennyire szüksége lenne. Tehát hadd válaszoljon a miniszter úrra számos kérdésre venni a szó, miniszter úr. Uh, Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy a legtöbb kérdésre tudok választ adni. Nagyon sok kérdés volt. Legelőször is a legkönnyebb kérdése válaszolok. Kukán úr kérdezte, hogy hogyan látjuk ezt a kérdést. Nyilván szubjektív lesz a válasz, hiszen én a kormány része vagyok nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk. Másoknak kell megítélni, hogy mit értünk el, ez objektív lenne. De az Európai Bizottság értékelésében egy jó jelzést látunk már. A, e szerint, a vélemény szerint Szerbia a a stabilizációs és társulási szerződésnek megfelelően teljesíti a feladatait. Nem könnyű időben tesszük ezt, de továbbra is ezt akarjuk tenni. A szerb lakosoknak az jövő év első negyedében, hogyha újabb mandátumot adnak nekünk, akkor biztosítani szeretjük, ugyan, szeretnénk ugyanezeket a reformokat. Tehát a megbékélés területén, a reformok területén már az utóbbi két évben is ezeket a lépéseket tettük meg, elsősorban a megbékélés területén. továbbra is ezeket a meggyőződéseket, feladatokat, stratégiai célokat szeretnénk követni hogy most ez vajon az Európai Unió tagságát biztosítja számunkra, vagy nem, ezt még korai lenne megválaszolni. De Szerbia európáivá tevése e, az európai e, rendeleteknek, törvényeknek, normáknak megfelelni e, a prioritás számunkra. Nyilvánvalóan vannak politikai problémák. megpróbálok két-három kérdésre egyszerre válaszolni, hiszen hasonló kérdések volt, voltak. De szeretném megköszönni a kollégáknak, a Csin kollégának, hogy ennyire elkötelezett a kérdés irányt. Tehát tulajdonképpen a meggyőződéseinket illetően ugyanazon a térfélen vagyunk. A a megállapodások, amelyeket már megkötöttek, és amelyeket a jövőben fognak megkötni, a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd során meg kell, hogy feleljenek a különböző törvényeknek. Szerbia alkotmányának és Szerbia törvényeinek meg kell felelni. Az Európai Bizottság véleményében a szerb alkotmányos és jogalkotási keret megfelel az európai normáknak, és nekünk tiszteletben kell tartani a törvényeket és az intézményeket, hiszen a szabályok tiszteletben tartása az egyik legfontosabb európai érték. Tehát bármit is tenni akarunk, azt a törvények tiszteletében kell tennünk és jó hiszeműen kell tennünk, és a, a, a megállapodásban, a rendezésről hozott megállapodásnak a keretét is figyelembe kell vennünk. Ez a párbeszéd sikeres lehet, van erre esély. Eddig is már sikeres volt néhány területen, Persze nagyon sok nyitott kérdést van még, amelyet meg kell oldanunk a párbeszéd során. Bár, bár csak ö, már korábban foglalkoztunk volna ezekkel a kérdésekkel, mielőtt egy oldalon függetlenséget nyilatkoztak a, a kristaniak, de mi mind jó heszümen fogunk a fennmaradó kérdésekre megoldásokat találni. Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 28 ország közül hatnak bizonyos fajta nézete van a függetlenséggel kapcsolatban, a koszovai köztársaság függetlenségevel kapcsolatban, és 22 országnak más véleménye van. És Azért sikerült mégis párbeszédet kezdeményezni, hogy megoldásokat találunk, találjunk a fennmaradó kérdésekre, és a terület állampolgárainak normális körülményeket biztosíthassunk. Tehát itt ez nem azt jelenti, hogy nem akarjuk bebizonyítani, hogy Koszovó független állam, vagy pedig Szerbia része. Hogyha ezt a problémát meg akarjuk oldani, tehát közös területet találnak, a közös alapot találnak a felek, akkor továbbra is sikeresek leszünk a párbeszédben. Tehát mondtam, hogy nem arról van szó, hogy bebizonyítsuk, hogy az egyik vagy a másik félnek van igaza, hanem arról van szó, hogy normális körülményeket tudjunk az állampolgárok számára biztosítani, akkor is, hogyha politikai véleménykülönbségek vannak. Ezek legitimek lehetnek, és és a két társadalom demokratikus óhaját is tükrözik. Brok úr kérdését. úgy válaszolnám meg, hogy Szerbia a regionális kezdeményezésekben részt vesz, és jelentős lépéseket tesz a megbékélés útján. Ez a bizottság értékelése szerint így van. Szerbia minden regionális szervezetnek az elnöke, tehát az dél kelest európai kezdeményezés és nem voltak még a vezetéssel kapcsolatos panaszok. Annak ellenére, hogy a kérdések továbbra is nyitattak, a elnökként ebben a nehéz környezetben úgy vezettük ezeket a szervezeteket, hogy senkinek nem adott panaszra okot. Tehát ez is azt mutatja, hogy milyen komolyan vesszük a regionális szerepünket, és hogyan látjuk a jövőt. A Balkán ezen részén. Bosznia-Hercegovina esetében a szuverenitást és a területi integritást tiszteletben tartjuk, de nem csak az övét, hanem minden más országnak. Ez az abház és Oszétia kérdésére is válasz. Szerbia az ENSZ alapokmányát tiszteletben tartja, és minden tagállamnak biztosítjuk a területi szoverenitását és integritását, és itt nincsenek kivételek. Nyilvánvalóan Szerbiával magunkkal kezdjük, de ugyanez vonatkozik Boszniára és, és másokra is. Lunacek asszony kérdésére azt mondhatom, hogy nagyon nehéz hónapokat éltünk át, meg. Egy tárgyalási folyamat során Azt várjuk, hogy a problémákat e- ez alatt a tárgyalásos folyamat alatt próbáljuk e, megoldani. Nem küldtünk fegyveres csapatokat, amikor ezek, ez a folyamat megakad. Július 25-én a pristinai speciális egységek, a rosszok, a bejelentés nélkül, figyelmeztetés nélkül, nem az EULEX, nem a KFOR vagy más nemzetközi szereplőnek egyiknek sem adtak jelzést, és elkezdtek mozdul, mozogni. Nos, akkor most a kérdés az, hogy ezt a párbeszéd során próbáljuk megoldani, vagy pedig a fegyveresekkel szemben. Tehát amikor a párbeszéd során probléma van, hiszen ott a felgyülemlő kérdéseket akartuk megoldani, amelyek már több év óta jelen voltak. Hogyha a párbeszédnek egyik fordulója nem hoz olyan eredményeket, hogy amelyik tetszik az egyik félnek, akkor most rögtön a csapatokat kell küldeni? Nyilvánvalóan, hogyha csapatokat küldenek, akkor a terület azon lakosainak lakosai az utakat elbarikádozzák, és a többi. 97%-a a lakosságnak a terület azon részén nagyon erős nézetekkel rendelkeznek a jövőjüket illetően. Ez az egyenlet része. És akkor, hogyha nem tetszik a párbeszédnek az eredménye, akkor csapatokat küldenek, akkor nem hiszem, hogy messze jutunk tehát júliusban egy olyan helyzetet hoztak létre, amely a stabilitást veszélyeztette méghozzá komolyan. Ez pedig nem teszi lehetővé a párbeszédben megállapodott dolgok végrehajtását. A legtöbb energiánk és időnk az északi válságnak a lehűtésére kellett, hogy fordítódjon. Tehát fegyveres támadás történt, tehát mint mondtam, bizonyos kérdéseknek a megoldását végrehajtjuk, az időnk és erőnk nagy részét pedig a pristinai egyoldali döntésekre kellett fordítanunk. a feladatok megoldására, tehát a, a megállapodások feladatainak megoldásaira megvoltak a munkacsoportok, és mi továbbra is előre el szeretnénk vinni a béke folyamatot jó hiszeműen és a legmegfelelőbb európai gyakorlatoknak, gyakorlatokhoz hűen. Őszintén szólva, az elkötelezettségünk erre nem feltétlenül európai jövőnkkel kapcsolatos. Mi azért tesszük ezt, hogy normális életet biztosítsunk, stabilitást biztosítunk a világ ezen részén. A probléma megoldása nem fogja felgyorsítani az Európai Unióhoz való csatlakozásunk folyamatát. E, botor dolog lenne e, azt gondolni, hogy Koszovó problémájának a megoldása az felgyorsítja Szerbia csatlakozási folyamatát. mégis szeretnénk ezt a problémát megoldani, sőt, ez erre elköteleztük magunkat. Ugyanúgy, ahogy a hágai büntetőbírósággal kapcsolatos feladatunkat is megoldottuk. Tudtuk, hogy ez nem fogja fel, biztosítani az Európai Unióhoz való csatlakozást, mégis megtettük. És ezt magunk miatt tettünk, tettük meg. Nagyon sokan azt hitték, hogy a hágai együttműködés megoldása az majd felgyorsítja a Szerbia csatlakozását. Mi tudtuk, hogy ez, nem, ez lesz. De megtettük mégis, mert szilárd meggyőződésünk, hogy a megbékélés folyamata az igazság feltárásától függ. Tehát azok, akik bűnt követtek el, azoknak fizetni kell azokért a büntettekért. Ugyanez Koszovóval is a helyzet. Tudjuk, hogy a koszovai probléma megoldása nem fogja felgyorsítani a csatlakozási folyamatot, de tudjuk, hogy ezt meg kell oldani, mert eh, a konfliktust meg kell oldani ezen a területen. És méghozzá ezt békés és diplomáciai úton szeretnénk eh, megoldani. Jó. Valaki arról beszélt, hogy elfogy a türelem. Nálunk nem foghat, fogyhat el a türelem, mert nekünk továbbra is elkötelezetten kell megoldani a nyugat-balkáni problémákat. Azért, hogy a békét és a stabilitást létrehozzuk a, a, a mi régiónkban is, ahogy az a többi európai országban is megtörtént. A területi megosztás, megosztottságot illetően mi eh, nem támogatjuk az államok eh, felosztását sehol a világon, így a saját országunkban sem, tehát Szerbiában sem. És ezért eh, állunk szembe a koszovai kormány egyoldalú függetlenségi nyilatkozatával. Állampolgárság. A tehát a koszovai szerbek orosz állampolgárságát illetően. Azt hiszem, hogy ezt nem jól értelmezték. Az emberek nem arról beszéltek, hogy Oroszországba emigrálnak, kivándorolnak, tehát máshová helyezik a lakóhelyüket. Egész egyszerűen úgy érzik, hogy senki sem védi őket. És miért érzik úgy? Ez valóban súlyos kérdés. E, erre e, sokkal több, ezzel sokkal több e, időt kellene tölteni. De a, szerb, a koszovai szerbek valóban nem érzik véd, megvédve magukat. A jövőbeli terveket illetően azt tudom mondani, hogy ugyanazt szeretnénk folytatni, csak talán még többet ezből, ebből, tehát hogy elkötelezetten folytatjuk a tárgyalásokat. Mindegy, hogy az európai folyamatban milyen lépések várnak ránk, úgy hisszük, hogy a különböző törvények elfogadása, amely a közösségi vívmányoknak az elfogadását biztosítja, az továbbra is folytatódni fog. A kérdés az, hogy milyen hitelesek leszünk e, ezen erőfeszítéseinkben. És azt hiszem, hogy ilyen értelemben a december 9-i döntés nagy ösztönző, nagyon ösztönző lesz. Az utolsó kérdés a déli részt illetően. A radikális iszlám megjelent Szerbia ezen részén jelentős vallási vezetők léptek fel, és nagyon erős retorikát folytatnak, amely gyűlöletet és instabilitást eredményeztek az állampolgárokkal és a helyi vezetőkkel együttműködünk, hogy harmonikus kapcsolatot tudjunk az etnikai csoportok és a vallási csoportok között kialakítani, és nagyon remélem, hogy a törvények tiszteletben tartása mellett és a lakosság segítségével az ilyen szélsőséges nézeteket vissza tudjuk szorítani, és valóban vannak szélsőséges emberek e, a világ ezen részén. A vlahokkal kapcsolatos kérdés, a románokkal kapcsolatban. Bacescu elnökkel sikerős eszmecserét folytattunk, és két oldalúan Romániával szeretnénk ezeket a kérdéseket megoldani a jövőben. Szerbia és Románia között eh, jó kétoldalú kapcsolatokat szeretnénk kialakítani, és ezeken belül próbáljuk megoldani ezeket a problémákat, de értjük a román kormány eh, szempontjait. Köszönöm szépen! sajnos a képviselő kérdését nem hallottuk, de erre a kérdésre majd vissza kell térnem, mondja a, a miniszter. Ez a kommunista időknek a kérdése, és ez egy érzékeny kérdés Szerencsés Szerbia, hogy nem volt olyan elnyomás, mint más országokban, de azért ez a kérdés nálunk is jelentkezik, és ezt komolyan, ezzel komolyan kell foglalkozni, és majd fogok erre választ is adni, de mivel a tényeknek nem vagyok jelenleg birtokában, később fogok erre rátérni. Köszönöm szépen! Köszönöm az érdeklődést a világ ezen része iránt. És tudom, hogy december 9-én nem önök hozzák a döntéseket, de köszönjük az önök támogatását ebben a folyamatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ezt a reményt mi is osztjuk. Reméljük, hogy decemberben megszületik a pozitív döntés, az elismerés, és egy delegációt tervezünk, egy látogatást jövőre az önök országában. Remélem, hogy már hivatalosan, mint tagjelölt országot keressük majd fel önöket. Ez a kívánságunk, és az önöké is és gratulálunk a nagyon kemény munkájhoz, aminek révén az önök intézményei közelebb hozzák önöket Európához.